May I ask all the people who are standing? Akkor kérném mindazokat, akik még állnak, hogy foglalják el a helyüket, és maradjanak szépen csendben, ugyanis meg fogjuk kezdeni a szavazást. Tehát kérem, hogy üljenek le, szavazni fogunk. Okay. Ez... Ahogy megállapodtunk tegnap, megváltoztattuk a szavazási sorrendet az egyes dokumentumokat illetően, úgyhogy a 15-ös és a 16-os ponttal kezdünk, ez a közbeszerzéssel foglalkozik, és az előadó Szuszta kollega kért szót. Prima. Köszönöm, elnök úr. Mielőtt megkezdjük a szavazást, kérem azt a lehetőséget, hogy részenkénti szavazás legyen a szóbeli módosításokról, amelyeket Hánszlik kolléga 79 és 63-as módosítókhoz kapcsolódóan fog benyújtani. Szeretném tisztázni a kollégák számára, hogy a szavazó listában plusz szerepel, de ez az eredeti szövegre szerep vonatkozik. 79-es és 64-es módosítókról van szó, és nem vonatkozik a plusz jel a szóbeli módosítóra. Jó, figyelem. És akkor most jöjjenek a szóbeli módosítók. A szóbeli módosítókat a bizottság adja el, tehát akkor kezdjük a 15-össel, 15-ös ponttal, ez az IMCO-nak egy véleménye, jogszabályalkotási javaslat, és a mi bizottságunkban ugyanaz a raportőr felelős az ügyért, akkor ez a klasszikus közbeszerzési ajánlat, illetve irányelvvel kapcsolatos, és a bizottság terjesztett elő a parlamentnek ezzel kapcsolatos módosításokat, úgyhogy kezdjük meg a szavazást. Az első lesz a 41-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 42-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ne, nézzük meg akkor elektronikusan is a 42-est, akkor megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Jöjjön a 43-as módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 44-es mellette. Ellene tartózkodás ezt, és ezt elutasítottuk. 10-es mellette. Ellene tartózkodás elfog, elutasítottuk. 45-ös mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 11 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 46-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nézzük meg akkor elektronikusan is. Ez a 46-os, most arról beszélünk? Nem. A 12-esről megnyitom a szavazást. Tehát a 12-esről szavazunk elektronikusan. Lezárom a szavazást. Visszavonja? Hogy a kártyáját? Úgy mindig többen vannak, nem most lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Nézzük meg, akkor ellenőrzik a 14-es, megnyitom a szavazást. Most pedig lezárom. Elfogadtuk? Igen. 48-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 49-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 50-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Nem. Csak a bizottság tagjai szavazhatnak, kérem. És kérhetik az ellenőrzést is. 50-es, akkor az 50-es, nem 15-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 51-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 52-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 53-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 54-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk ellenőrizzük az 54-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tehát szavaztunk az 54-esről, és most az 55-ösnél akkor 50 tartod, az 58-as 59-es, 60-as, 61 blokkban elfogadtuk. Nézzük meg ezt a ö, szavazást. Megnyitom a szavazást, egy blokkban szavazunk ezekről. Egyedül ben vannak? Kérem. Mindig ugyanazok szavazzanak. Egyébként mindig ismételni kell a szavazást. Most lezárom a szavazást, tehát egy blogban szavaztunk. Elfogadtuk. 64-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 65-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nézzük meg a 65-öst, megnyitom a szavazást. Még mindig többen vannak a szocialisták. Nem, most rendben van. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. És most pedig, miről szavazunk? A 66-osról mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Nézzük meg a 66-ost, megnyitom a szavazást. Tehát a 66-osról szavazzunk, megnyitottam a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 67-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 68-as mellette. Ellen tartózkodás elfogadtuk. Kompromisszumos javaslat 1-es. Mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 77-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 78-as. 78-as. Igen, a 78-as. Nem, az oka fogyott. 78-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 79-es, ez egy szóbeli módosító. Van kifogás, hogy napi rendet tűzünk? Nincs. Akkor tehát Ez ott van egyébként az anyagban. Teljesen jó. Akkor ezt részenként fogjuk megszavazni. Ugye ezt kérik? Tehát 79-es módosító, szóbeli módosító javaslat. És megtalálják a szöveget látják is a mellékletben, és akkor ezt részenként fogjuk megszavazni. Első rész. A szóbeli módosító vonál, Hans asszonyé. Mellette. Emeljék már fel a kezüket. Az első rész mellett. Hans asszony. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk.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 Kettes módosító mellette ellenetartozkodás. elfogadtuk. 29-es mellette ellenetartozkodás. elfogadtuk. 3-as mellette ellenetartozkodás. elfogadtuk. 4-es mellette ellenetartozkodás. elfogadtuk. Ellene? Tart, elutasítottuk, elutasítottuk. 5-ös az ö, okafogyott. A 30-as is, nem, a 30-as jön. E, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 33-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nézzük meg, a 34-est ellenőrizzük elektronikusan. E, Jánik Sádó javaslata. Megnyitom a szavazást. És le is zárom. És elfogadtuk. 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-os 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 39-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 7-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk és akkor a nyolcas mellette ellene tartozkodás elfogadtuk. Most pedig jön a végszavazás, elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. 22 igen, 5 nem szavazattal, két tartózkodás mellett. Köszönöm, gratulálunk. És akkor most jöjjön a 16-os. Ez is egy Inko véleménytervezet, ugyanaz az előadó, Gianluca Susta, most az úgynevezett vízügyi energiaipari közlekedés közösszolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzései 68 módosítóról van szó. A 38-assal kezdjük. 38-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 9-es mellette, ellene, tartozkodás elfogadva, 39-es mellette, tartozk, ö, ellene tartozkodás, 40 mellette, ellene tartozkodás elfogadva, 10-es mellette, ellene tartozkodás elutasítva, 41-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 11-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 42-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 13-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 14-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 16-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 17-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, elutasítok, bocsánat, 43-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 44-es, egyben 44, 45, 46, mellette ellen tartózkodás elfogadva, Blokkban? 44, 45, 46 blokkban. Mellette? Ellenzik a blokkban szavazást. Miért? Hát akkor nem lesz blokk. Jó, akkor 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 45-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 46-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 47-es mellette ellenőrizzük. A 46-os, a szavazás megnyitom. Megint egy plusz szocialistánk van. A szavazás lezárom. Elfogadva. 47-es mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadva. Ellenőrizzük a 47-est. Megnyitom a szavazást. Megint egyel több szocialista. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Blogban szavazunk. Van-e ellenvetés? Jó. Akkor szavazzunk a kettes blokkról. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 54-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük az 54-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 55-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 56-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, egyes kompromisszum mellette ellentartozkodás elfogadva, 63-as mellette ellene tartozkodás elutasítva, 64-es szóbeli módosító Marie de Cernez, van-e a szóbeli módosító kapcsolatban ellenvetés? Nincs, akkor megszavazzuk, vagy szavazunk rá pontosabban. Részenkénti szavazás, ezt kérte Szuszta kolléga, akkor szavazzunk az első részről, mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, 65-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 66-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 67-es mellette mellette ellene tartózkodás elutasítva. 67-es, a szavazást megnyitom, elektronikusan ellenőrizzük, a szavazást lezárom, elutasítva. 68-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 98-as mellette. Elnézést. 26-os mellette. Ellentartozkodás elfogadva. 27-es mellette. Ellentartozkodás elfogadva. 28-as mellette ellentartozkodás elfogadva, 29-es mellette ellentartozkodás elfogadva, 30-as mellette ellentartozkodás elfogadva, egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva, négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, elutasítva. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogad, elutasítva, 31-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, hatos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 33-as mellette ellen tartózkodás elfogadva, 34-es mellette ellen tartózkodás elfogadva, 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 36-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, a záró szavazást elektronikusan hagyjuk végre. A szavazás megnyitom, lezárom, elfogadtuk, 20 mellette 4 ellene Gratulálunk a jelentéstevőnek. Most pedig térjünk vissza az eredeti sorrendhez. Azt jelenti, hogy a 11-es. Ez egy mm, megállapodás, jóváhagyási eljárás. Én vagyok a jelentéstevő, az ajánlásom az, hogy hagyjuk jóvá, nincsenek módosítók. Szavazzunk elektronikusan. A szavazás megnyitom. Az EU és a Moldovai Köztársaság együttműködése a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi megjelölésével kapcsolatban jelentéstevőként én e, zöld utat adok ennek. Nincs módosító, az ajánlásomról szavazunk csupán. A szavazás megnyitom, lezárom. 39 igen, ellene nincs, nincs tartózkodás, akkor elfogadóknak minősítem. 12-es. A 12-es, ez véleménytervezet, az LK és Szerbia közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az LK és Szerbia közötti ideiglenes megállapodás alkalmazásra vonatkozó eljárások. Ez egy jogalkotási jelentés. Nyolc módosító van, a jelentéstevő Júlió Winkler, néppárti kollégák szavazzunk. Kezdjük a módosítókat. Egyes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, kettes mellett ellene tartózkodás elfogadva, ki hármas mellett ellene tartózkodás elfogadva, kilences mellette ellene tartózkodás elfogadva, tízes mellette ellene tartózkodás elf, utasítva, négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, tizenegyes mellette ellene mellette, tizenegyes mellette ellene tartózkodás elutasítva, tizenkettes es 11-est ellenőrizzük, a szavazás megnyitom.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 elfogadva, 29 igen, egy nem, tartózkodás nincs. Most pedig etonikusan szavazzunk róla, megnyitom a szavazást, a szavazást lezárom. Ez az eredmény, ugyanaz az eredmény. 29 igen, egy nem szavazat mellett nem volt tartózkodás. Gratulálunk Winkler kollégának. A bevált gyakorlatunk értelmében a jelentés tevő nem folytat tárgyalásokat, elsősorosati tárgyalásokat, illetően teljes értékű szavazás lesz a plenáris ülésen majd. Most pedig rátérünk a 13-as napi rendi pontra. Az uniós piac abnormálisan alacsony áru kínáltató importtal szembeni védelmét szóló intézkedések, különös tekintettel a fotovoltaikus panelekre, ez egy szóbeli válasz igénylő kérdés elfogadása. Én vagyok a jelentéstevő, de hadd tájékoztassam önöket arról, Holtanyák Kaspari urat és Jánik Zsadó urakat illeti a e, dicséret, vagy ők fogalmazták meg ezt a kérdést. 11 módosítónk van azonban, nézzük meg ezeket. Egyes kompromisszum, két részben. Három részben? Tehát három részben. Blokkban szavazunk. Blokkban szavazunk az 1, 2-es, 3-as bekezdésre. Jó? mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, részenkénti szavazás, az ötös bekezdés, négyes bekezdés, elnézést mondja az elnök, első rész, mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész a négyes bekezdésnek mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Ötös bekezdés első része mellette ellene tartózkodás elutasítva, és ötös bekezdés első rész mellette az ötös bekezdés első részéről ismételjük meg, szavazást megnyitottam, most lezárom. Elutasítva. Végül a második rész 5 per 2-es, 5 per 2-es, mellette, ellene, tartozkodás. Elfogadó a végső szavazás, zárva szavazás elektronikusan, a szavazás megnyitom. Lezárom. Huszonegy, 28, igen, egy nem, tartozkodás nem volt, így fogadtuk el. 15-ös napi, 14-es napi rendi pont, ajánlás tervezett elfogadása, hozzájárulás, az LK Izrael között társulás az Euromediterrán megállapodáshoz csatolt az ipari termékek megfelelőség értékeléséről és elfogadásáról szóló, az elkezdések közötti megállapodásról szóló kiegészítő jegyzőkönyv. A CAAA jegyzőkönyv. Ez egy hozzájárulási eljárás rész, én vagyok a jelentéstevő, ismerik a véleményemet, én nem, mi nem járulunk hozzá, ezt ajánlom, hogy ne járuljunk hozzá hanem három évre halasszuk el a javaslatot. De vannak módosítók, nézzük meg ezeket. Azonban a világosság érdekében a frakciók megállapodtak a szavazati eljárásban, és a lehetséges eredmény re vonatkozóan is megállapodtak. Tehát van egy megjegyzés a dossziéjukban, tehát hogy kétség se férjen ehhez a kérdéshez. Most az egyes blokk szavazás jön, tehát ez azt jelenti, hogy hozzájárulunk-e a jegyzőkönyvhöz, mellette, mellette, ellene, ellenőrizzük. Szavazás megnyitom. Van egy plusz szocialistánk, a szavazás lezárom. Elfogadva. Tehát szavaznunk kell az egyes módosítóról, a 26-osról, egyes módosítóról mellette elnézést 26-osról mellette ellene egyes mellette ellene tartozkodás elfogadva kettes módosító mellette ellene tartozkodás elfogadva Hármas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tehát szavaznunk kell az így módon módosított ajánlásról. A szavazás megnyitom. Lezárom és az eredmény ugyanaz, mint az első szavazásnál. 15 igen, 13 nem, és két tartózkodás mellett fogadtuk el. Nem gratulálunk a jelentéstevőnek. Naturally, my explanatory a magyarázatomat visszavonnám, mert ez kicsit ellentétes a szavazás eredményével. 17-es napi rendi pont következik. Ez egy vélemény. Kérem, hogy foglaljanak helyet. Uh, item 17, this is a... Uh, 17-es napi rendi pont. Egy vélemény, amit az AFET számára készítettünk. Társulási megállapodás létrehozásáról szól a jelentés az Európai Unió és közép-amerikai országok között. Ahogy tudják, az úgynevezett társulási megállapodás eh, teljes körű megállapodásokat fed le most véleményt kellett készítenünk ehhez a jelentéshez. Előadónk Pablo Zálba a tekintetben, hogy a támogatást megadja, az elfogadást megadja majd az AFET a megállapodás megkötéséhez. 46 módosító indítványt nyújtottak be ehhez a véleménytervezethez. Kezdjük meg a szavazást. 33-as módosító mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 34-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 36-os mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 37-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 35-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 38-as mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 39 mellette ellene tartózkodik elutasítva, egyes kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Negyvenes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 43-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 44 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 45 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Egy szóbeli módosító indítvány következik, amit az előadó és az elnök állítottak össze. Van ellenvetés a szóbeli módosítóval? Szemben nincs, akkor szavazzunk róla ha jól gondolom, akkor a dokumentumok között megtalálják mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második kompromisszumos módosító indítvány mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hetes módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene Hetes. Ellenőrizzük a hetest. Megnyitom a szavazást. Visszatérünk a heteshez. Elektronikusan ellenőrizzük a hetesről a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 8-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 9-es mellette ellene tartozkodik elutasítottuk. 10-es mellette ellene tartozkodik elutasítottuk. 12-es mellette ellene tartozkodik elutasítottuk. 11-es mellette ellene tartozkodik elutasítottuk. 14-es mellette ellene tartozkodik elutasítottuk. 13-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 17-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 16-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 20-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 21-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 22 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 23 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 25-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 24-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 29-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 28-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 20 26-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 27-es 30-as 27-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 31-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 32 kettes mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Egyes, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes, mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Végső szavazás, megnyitom a szavazást. And vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 25 mellette, 4 ellene. Gratulálok az előadónak, illetve a vélemény készítőjének. Elfogadtuk a módosított véleménytervezetet. Illetve most fogadjuk el, megnyitom a szavazást. The vote is... Lezárom a szavazást. 22 mellette, 2 ellene, Nincs tartózkodás. Gratulálat Pablonak. Tizennyolcas napi rendi pont. Véleménytervezet az AFET számára. Digitális szabadság stratégiája az EU külpolitikájában. 57 módosító indítványt nyújtottak be. Egyes kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egy ötös módosító mellette ellene tartózkodik. Megismételjük, ellenőrizzük. Ötös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Kettes kompromisszos módosító mellett ellene pedig elfogadtuk. Hármas kompromisszos módosító mellett ellene pedig ellenőrizzük. Hármas kompromisszos módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Elfogadtuk. Elnézést. 8-as módosító mellette. Compromise amendment number 4, in favor, again. 4-es kompromisszum mellette ellene tartozkodik elfogadtuk. 5-ös mellette ellene tartozkodik elfogadtuk. Ellenőrizzük. Az 5-ös kompromisszumost ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítottuk. 20-as mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 22-es és 23-as mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 6 as kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 41-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 7-es kompromisszumos módosító mellette hetes kompromisszos módosító mellette ellene, tar- ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Ellenőrizzük a hetes kompromisszumos módosítót. Vote is open and vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 7A kompromisszumos módosító okafogyott. 50-es és 51-es mellette ellene pedig elutasítottuk. 50-es és 51-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 52-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 53-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 54-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 55-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 55-öst ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 56-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrzzük? Fontosak a liberálisok a politika alakításban. Tudnia kell, hogy amikor megoszlik a szavazás, akkor a liberálisok szavazata a legfontosabb. Ez a üvegkújas szabály sokszor jól működik. Szavazunk a módosított véleménytervezetről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 25 mellette, 4 ellene. Gratulálunk a véleménytervezet készítőjének. Tizenkilences napi rendi pont. Vélemény az AFET számára Bent Lange, ami előadunk. Ajánlások a tanácsnak, a bizottságnak és az EKS-nek az EU és Kazasztán közötti megerősített partnerségi és együttműködési megállapodásról folytatott tárgyalásokra vonatkozóan. 26 módosító indítványról szavazunk. Egyes kompromisszos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas, kompromisszum, hármas módosító mellette ellene tartózkodik, Kérem, emeljék fel a kezüket. Hármas módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Ötös és hatos, és a hetes, nem. Ötös és hatos. Mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Hetes mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 10-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tizenegyes mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tízes mellette, ellene tartózkodik, 12-es. Rosszul látom már a számokat. 12-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 14-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Ellenőrizzük a 14-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 15-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 16-os mellette, elnézést, részenként szavazunk, első rész. 15-ös első rész mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik, Elutasítottuk. 17-es mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 17-es, ha nem emelik fel a kezüket, megnyitom a szavazást, 17-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egy szavazattal. 18-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük a 18-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes kompromisszos módosító mellette, ellene. Tartózkodik, elutasítottuk ellenőrizzük a kettes kompromisszos módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Huszonkettes mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 23-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 24 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 25 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 26 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Végső szavazás a véleménytervezetről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk 24 mellette, kettő ellene, 3 tartózkodás. Gratulálunk az előadónak, Delanger úrnak. 20-as, módosít, 20-as napi rendi pont. Ez a Költségvetési Bizottság számára egy vélemény. Fejt Kamal az előadó az ECR részéről a Költségvetési Bizottság számára készült a jelentés. Tíz módosító indítvány van, ami nem sok, ugye más jelentésekhez képest. Egyes mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. Kettes részenkénti szavazás első rész mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk négyes részenként viszadás első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, ellenőrizzük első részt, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk amikor osztott a szavazás, akkor nézzék meg az áldét, ők döntenek. Feltéve, hogyha nagyon megosztottak, mint Izrael esetében. Második rész, ugye? Négyes módosító, második része mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Ötös mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk 6-os mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 7-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 8-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 9-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 10-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Végső szavazás. A véleménytervezetről módosított formájában. Név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Huszonegy mellette, három ellene, kettő tartózkodás, elfogadtuk. Congratulations to the rapport. Gratulálunk az előadónak, Szájed Kamal kollégának. Köszönjük szépen. Köszönöm az együttműködést ebben a nagyon kemény és hosszas szavazásban, amely a napi rendünkön szerepelt. We still have much work to do. Még nagyon sok feladat vár ránk a mai délelőttön. Úgyhogy kérném szépen, hogy figyeljenek rám. Vannak olyanok a teremben, I want the people with their faces looking at. Azt szeretném, ha mindenki rám nézne. Rám szegezné pillantását. Hallgatnak, hallják, amit mondok. Kár. 21. Akkor most jöjjön a 21-es napi rendi pont az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok, mint tudják, mi elfogadtunk ezzel kapcsolatosan egy jelentést, és a előzetes tárgyalások, ha nevezhetem így, az Egyesült Államokkal, és azután majd a közeljövőben kezdődhetnek meg az igaziak. Van egy kétoldalú munkacsoport, és ez készített egy jelentést még júniusban, és mi pedig ez év végén fogjuk produkálni a végső jelentést. És itt lépünk mi be, a tanács, a bizottság, megkapja a mi véleményünket erről a rendkívül hosszadalmas, illetve fontos kérdésről. Az Egyesült Államok Monitoring csoportja azt a felkérést kapta, hogy egy jelentéstervezetet készítsen, és ez a jelentéstervezet ott található a kiosztott anyagok között. Most miközben az érintetteket meghallgat, volt alkalmunk beszél, megbeszéléseket folytatni a bizottság képviselőivel is, és amikor megszületett ez a tervezet, akkor meghallgathattuk az amerikai partnereket is. Itt voltak Brüsszelben egy másik ülésén vettek részt a munkacsoportnak. A jelentés előkészítése során nagyon kiválóan Együttműködtem Máté Kalasszal, ő, ő ennek a demonstrátora, ennek a dossziénak, és hát számos kollégámmal is, akik a munkacsoportban dolgoztak az Egyesült Államokból. Nem is szükséges mondanom, hogy itt még van mit javítani, erre valók a módosítók. Ez az első vita erről a tervezetről. Én önökre bízom, hogy mondják el az érdemeit és hiányosságait. Az én célom az az, hogy foglalkozzunk azokkal a fő kérdésekkel, amelyek napirenden szerepelhetnek majd, és amelyeket az Egyesült Államok felvethet, és nézzük meg, hogy melyek azok a kérdések, amelyek az európai fél számára különösen fontosak. Úgyhogy nézzük meg, hogy mi az önök véleménye. Nincs szükség arra, hogy én most itt ezt részletesen bemutassam, hiszen elolvashatták, mert egyébként sem egy hosszú anyag, úgyhogy én úgy döntöttem, hogy egy nagyon rövid anyagot készítek, és egy politikailag motivált anyagról van szó. Úgyhogy akkor meg is nyitom a vitát, önöké a szó. Természetesen a monitoring csoport tagjai kapják meg először a szót. Krisztel kollega, nagyon szépen köszönöm. És csak köszönetet, csak köszönetet, tud, csak köszönetet mondani. Jobb lesz már a mikrofon? Igen. Tehát csak köszönet illeti a jó együttműködést a tervezettel kapcsolatban, és gyakorlatilag mindannyiunkat bevonta a munkába, úgyhogy számos módosító javaslatomat már eleve be is dolgozta a tervezetbe. Ha most gyorsan végigmegyek mindezen, akkor talán egy alapvető kérdés merül fel bennem. Tudjuk mindannyian, hogy az Egyesült államok a szomszédos országaival különböző szabadkereskedelmi egyezményt kötött, meg egyéb egyezményeket. Kérdezem, hogy nem lenne talán jó ötlet, vagy nem kellene -e nekünk, mint Európai Uniónak és az Egyesült Államokhoz fűződő viszonyunkról beszélve ezt az elemet is beépíteni természetesen a mi kereskedelmi kapcsolataink szempontjából nagyon fontos, hogy hogyan alakulnak a határok, mennyire nyílnak meg az Egyesült Államok határai a szomszédok előtt, és a második kérdés, erre nem tudok választ adni, ez egy nyitott ügy, és talán jobban utána kellene járni, hogy változik-e valami az új APEC konferencia nyomán, amelyre sor került. És még egy dolgot szeretnék hozzátenni. Az Egyesült Államok, mint mindannyian tudjuk, a kampány közepén van, és ennyiben nem tudom, hogy nem kellene a végső jelentése várni, a választások lezárultáig, de hát jelenleg nem látom a menetrendet, de minden esetre köszönöm az együttműködést és ez így fog folytatódni a jövőben is, és írásban talán még néhány módosító javaslattal elő fogunk állni ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, amelyeket említettem. Nagyon szépen köszönöm, nem is kell mondanom, hogy Kiváló volt a együttműködés a néppárti frakció árnyék jelentés felelősével, és ez az együttműködés nyilvánvalóan pozitív eredményt hoz majd. Úgyhogy üdvözlöm és várom a javaslatokat. A következő hozzászóló. Sáke kollega? Nagyon szépen köszönöm. Bocsánat, azt hiszem, hogy kicsit közelebb kell vennem a mikrofont magamhoz. Csak köszönetet szeretnék mondani én is a hogy a német hozzászóló azt gondolom, hogy nagyon jó alap ez a dokumentum. Nagyon sok mindent tartalmaz, amivel sikerül megszüntetni az akadályokat, és ez mindkét fél számára egy hasznos win-win helyzetet teremthet a gazdasági hatalom megőrzése, ugye Japán, Kína ott vannak a nyomunkban, sőt, az üzenet nagyon fontos a befektetők és a vállalkozások számára, úgyhogy amint lehet, kezdjük meg a tárgyalásokat. 2013 elején javasolnám, és próbáljuk meg hogy még a mandátum lejárta előtt be is fejezzük ezeket. A prioritások, illetve az ALDE számára a legfontosabb a szabályozási rendszer versenyképessége, az EU-n belüli szabályozást illetően is, ugye ez már az elmúlt plenáris ülésen is a napirenden szerepelt, modernizálni kell, a kereskedelmi szabályokat meg kell akadályozni, új akadályok kialakulását, erről is esett már szó, azután a jogszabályalkotás az Európai Unióban, külpolitika, a cloud computingra gondolok, az Irán elleni szankciókra, nagyon sok összefüggése van ennek, tehát az Európai Unió a globális szintéren mind-mind olyan kérdéseket tartalmaz, amelyek az Egyesült Államokkal is kapcsolatban vannak. A szellemi tulajdonjogok, a tervezetben szó esik ezek védelméről, de azt hiszem, hogy nagyon világos véleményt kell megfogalmazni az EU részéről a reformmal kapcsolatosan. Mi egyre több jelet látunk arra, és nem csak az akta, akta, aktával összefüggésben, hogy a mostani rendszer nem tartható fenn a digitális korszakban, ez nem működik. Úgyhogy mindenképpen szükség van a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos reformra, harmonizációra a menedzsmenten belül az Európai Unióban magában is, mert ez a fragmentáció ez csak rossz lehetőségeket teremt mindenki számára, úgyhogy csak akkor tudunk partnerek lenni az Egyesült Államok számára, ha itt harmonizálunk Foglalkozni kell azzal, hogy a közbeszerzéshez jobb legyen a hozzáférés, ahogyan ezt meg is vitattuk az európai KKV-kkel kapcsolatosan és hát gyakorlatilag itt abba is hagyom, de továbbra is örömmel várom az együttműködést az USA delegációval és a parlamenti munkacsoporttal. Köszönöm szépen. Next. Uh, köszönöm. Akkor Sztárdi kollega. Nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, hogy elnök úr kiváló munkát végzett, és ez megteremti az alapokat a jövő számára. Az én kérdésem a bizottsághoz, hogy állnak a dolgok jelenleg? Most mire várunk? Várjuk arra, hogy a kanadai szabadkereskedelmi egyezmény befejeződjön, vagy megkezdődjenek a tárgyalások, vagy ez már egy olyan folyamat, vagy pedig szóval mondjanak néhány gondolatot arra vonatkozóan, hogy jelenleg mi a dolgok állása, és ez egy rendkívül izgalmas kilátásokat mutató anyag a parlamentben. Azt gondolom, hogy az EU számára a lehetőségek nagyon jók a tárgyalásokkal kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bart Maus? Schulz kollega. Scholz kollega volt először a listán. Köszönöm, köszönet elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a monitorozó csoport munkájáért. Ez egy olyan eset, amikor a monitorozó csoport valóban az előkészítésben jelentősen részt vesz, a szakbizottsági vitát előkészíti, és ösztönzi az összes szakbizottsági tagot, hogy vegyen részt a munkában. Általánosságban úgy gondolom, hogy az ALDE egyet, elmondhatom, hogy az ALDE egyetért azzal, hogy fontos, nagyon fontos ez a téma, a jelentés témája. De a szakbizottságban már folytatunk több próbálkozást arra vonatkozóan, hogy prosperáló, modern, kétoldalú, transatlanti együttműködést alakítsunk ki, és ez soha nem ment át, soha nem valósult meg. Amit szeretnék kérni mindannyiunktól és a bizottságtól is, hogy honnan ez az optimista elvárás, hogy ez alkalommal pozitív, konkrét eredményeket fogunk látni. És ezzel kapcsolatban elmondanám, hogy A két lábbal a földön kell, hogy járjunk, és nem szabad túlbecsülnünk azt, hogy a jelenlegi időszakban valójában áttörést tudunk elérni a két oldalú megállapodás, illetve együttműködés területén. A magas szintű munkacsoport feladata nagy jelentős kihívásokkal teli munkahelyteremtés, növekedés de talán egy kicsit túlságosan koncentrálunk a növekedés definícióján, és arra koncentrálunk túlságosan, hogy a kereskedelem milyen szerepet játszhat a gazdasági fejlődésben, növekedésben. Viszont jelenleg nem foglalkozunk eleget avval, hogy az Egyesült Államokban és az Európai Unióban milyen is a gazdasági helyzet, milyen a munkahely, munkaerőpiac, a válságnak milyen hatásai vannak. Ez a keret a tervezet mögött egy kicsit több figyelmet érdemel. Optimista vagyok, most jelentés tervezettel foglalkozunk, nagyon jó a szöveg, de gazdagítanunk kellene azért, hogy a parlamenti képviselők végig tudják gondolni a keretet, a környezetet, és hogy mi az, ami tényleg ösztönözni, illetve vezetni tudja a kapcsolatot. Még két megjegyzésem lenne. Az ötödik elem, amit ön említett, vagyis hogy a 2015-re belső transatlanti piaci előrelépést akarunk elérni. Igen, de mit jelent ez az általános más országokkal folytatott gazdasági együttműködés tekintetében? Mert például az iPhone-t ma 15 érték szempontjából 15%-ban Európában gyártják, de 45%-át gyártják Kínában. Mit jelent ez a belső á, végső eladási ár, alkú, milyen szerepe lesz ennek itt? Hogyha nem gondoljuk végig az új fejleményeket a nemzetközi kereskedelemben, akkor talán az a gond, hogy túlságosan a múltban gondolkozunk. Azt szeretném említeni, hogy nyissunk, értsük meg azt, hogy a transatlanti együttműködés a többoldalú kereskedelmi gazdasági rendszer részeként kell, hogy működjön. És ezzel át is térek a 15-ös, 16-os pontokra. Úgy gondolom, hogy a két igényt össze kell kapcsolni, ezzel egyetértek én is, de új módon kell megközelíteni általában a kereskedelmi rendszert, a szabályokat, a szabályozást. De ez csak nem csak akkor történhet meg, hogyha szabályokat állít fel az Egyesült Államok és az Európai Unió. Más esetekben ez a próbálkozás nem volt sikeres. Szerintem elejétől kezdve nekünk azt kell hangsúlyoznunk, hogy kezdeményezéssel kell élni, hogy másokkal együtt alakítsuk ki ezeket az új szabályokat, szabályozásokat. Végül lehet, hogy nem hallottam meg, de ha jól gondolom, múltkor a monitorozó bizottsága kapcsolatban beszéltünk a standardokról, az új közös szabályokról, tudományos szektorban, technológiai szektorban, stb. Ezeket egységesíteni kell, mert ezek is bizonyos értelemben NTB-k, és koncentrálnunk kellene erre, hiszen ez az Európai Unió gazdasága számára is fontos, és előre kell, hogy gondolkozzunk azért, hogy prosperálóbb legyen a jövő, kereskedelmi és a gazdasági együttműködés erősödjön. Köszönöm. Köszönöm. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek. Először is érdeklődésemről szeretném önöket tájékoztatni. Amerikai Egyetemen végeztem, az USA-ban nyolc évet töltöttem felnőttként, ott éltem, dolgoztam. De még mindig EU állampolgár vagy, mondja, kérdezi az elnök. Igen, az Egyesült Királyság állampolgára vagyok, nem lettem amerikai állampolgár, pedig lehetett volna lehetőségem, csak a rendkedvéért mondanám el. Én azt mondanám, hogy az USA nagy és komplex ország. Nemzeti érdekeinek feltétlen híve, feltétlen nélkül híve pontosabban sikeresebb lesz az egész akkor, ha egy területet veszünk figyelembe az erőfeszítéseinknek, tehát egy területre kellene összpontosulnia, bizottsági erőfeszítéseknek is. egyet, kéne, ki, kell, hagyját ki kellene választanom, a 13-as bekezdését venném figyelembe, amely a teljes kölcsönösségre kíván eh, hagyatkozni a közbeszerzés esetében, kivetképpen a KKV-k esetében. Tisztelt képviselő kollégáim, minden tiszteletem mellett azért a kereskedelem területén a kanadai kereskedelmi szerződést tárgyaljuk, és több kollégám úgy gondolja, nagyon sok felesleges dolgot kívánnak a a fókákra és mindenféle kátránytartalmú homokra, olajtartalmú homokra kívánnak, tehát palahomokra kívánnak kitérni ebben a szerződésben. 33 óta volt egy szerződésünk Kanadában, most 75-ben ennek hátat fordítottunk. Én kérem szépen mindenki érdekében egy dologra tessenek összpontosítani. Én a KKV-k és a közbeszerzés témáját fogom kiemelni. Egy másik fontos téma, amely szerintem nagyon fontos, a B bekezdésben az szerepel, hogy az EU-nak és az közös értékei vannak, és itt, és hasonló jogi rendszerék vannak. Hát ez nem igaz, ugye? A kontinentális Európa jogi rendszere, jogrendje általánosságban a napoleoni törvénykönyvben alapul. Az amerikai rendszer pedig a common law, a közjog területére hagyatkozik. Egy országnak van ugyanaz a jogrendje, mint az USA-nak, ez persze az Egyesült Királyság, amely ugyanaz. Hát, elnök úr, vannak olyan részletek, nem hiszem, hogy az elnök úrnak érdemes ezért megszorítani. Kamál úr egyik alkalmazottja, hát szerintem nem érdemes ezt itt felemlegetni. Természetesen alapvetően ugyanaz a jogrendünk van, ugyanazon a jogi alapokon, elveken alapul. Na most az Európai Unió nagy elképzelése az, hogy a stokholmi programot kívánjuk bevezetni. A stokholmi program célja az, hogy eltávolítsuk a köz jogot, a common law, az angol száz jogrendszer elemeit, nem sikerült többi kollégám érdeklődését felhívni erre, de szeretném azt sugalni, hogy a B bekezdés foglalkozzon ezzel, és az ön elnöksége különleges alkotmányogi háttere segítségével, elnök úr, talán ez lenne a jó megközelítés. Szerintem ön inkább hivatott ennek a kérdésnek a taglalásra mint én. David Martin. Skóciával kapcsolatban esetleg hozzá kíván szólni? Egy angol úriember figyelmét felhívnám arra, hogy Skóciának külön jogrendszere van, és indokolt volt az elnök úr félbeszakítása. További hozzászólók. Bert Lange. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is azt gondolom, hogy állást kell foglalnunk, mert a lehetséges tárgyalások ablaka megnyílt, és azt hiszem, hogy az Egyesült Államokbeli választásokat követően konkrét lépéseket lehet tenni a lehetőségek ablaka, ha úgy tetszik, eléggé korlátozott, ideig van nyitva, éppen ezért kell most foglalkozni ezzel a kérdéssel, a választásokat követően majd meg kell néznünk ezt a kérdést. Alapvetően a lehetőségek ezen ablakára nyitottak vagyunk. Szerintem helyes ez a megközelítés, én támogatom az ön jelentését, elnök úr, nagyon is. Természetesen nagyon sok gazdasági érdekünk van mindkét oldalon, amelyek oda vezetnek, hogy ezek a tárgyalások sikert is ígérhetnek. Már hát a tapasztalatok más jellegűek, és Helmut Scholz kollégának igazat adok, a múltbeli tapasztalatok nem olyanok voltak, amelyek alapján optimisták lehetnénk. Hát azt mondják, sose mondtad sose, ne vesz egy neve, talán mégiscsak van valami perspektíva. Itt van néhány olyan pont, amelyet említett elnök úr, ezek nagyon is relevánsak, és ha megnézem a 6-os és 7-es pontot, itt a vámokról van szó, és a nem tarifa jellegű kereskedelmi akadályokról. Néha a kettő kombinációjával találkozunk a kereskedelmi kapcsolatainkban. És hát eh, itt eh, az USA nagyon is protekcionista megközelítése figyelhető meg. Aztán például van egy másik példa. Szinte nem lehetséges Európából ilyen furgonokat, pick-up autókat exportálni, mert a vám és a technikai szabványok nem teszik lehetővé. Gazdaságilag nonsens lenne ezeket a különböző rakodós járműveket exportálni. Valóban itt igazságos hozzáférés kellene garantálni. Ezeket az apróságokat kellene kiküszöbölni, amelyek akadályozzák a 6-os, 7-es pontok. Különösen érdekesek számomra. Köszönöm szépen. Egy telefon. And finally, És végül pedig, Kamel kollega, nagyon szépen köszönöm a szót nagyon sok oldalról tudnék érdeklődést mutatni. Azt gondolom, hogy számosan közülünk jártak Washingtonban májusban, és akkor a transatlantikus, a transatlanti politikai hálózattal kapcsolatosan került sor erre a látogatásra, sok kongresszusi képviselővel tudtunk tárgyalásokat folytatni, és azt gondolom, hogy egy dologban úgy tűnt, hogy egyetértünk, még pedig abban, hogy tehát konszenzus van bizonyos, tehát hogy kell egy, egyfajta megállapodás. A kérdés csak az, hogy milyen, milyen típusú megállapodás, milyen területet akarunk szabályozni, a bilaterális kérdéseket, vagy pedig ez egy vegyes politikai kereskedelmi megállapodás legyen. És azt hiszem, hogy a legfontosabb kérdés az az, hogy el kell gondolkoznunk azon, hogy miért szeretnénk. Mindkét félnek el kell dönteni, hogy az Atlanti utcán két partján, hogy milyen típusú szerződést szeretne, és akkor akkor kell megnézni, hogy milyen kérdéseket kell kezelni és megtárgyalni. Ugye az egyik az túlmutat a határokon. Ugye vannak olyan esetek, hogy az egyikek számára a biztonság, a másik számára a technikai, a műszaki standardok a legfontosabbak, vagy a nem vám jellegű akadályok a kereskedelem területén. Ezeket mind-mind ugye az Európai Unió-Japán közötti tárgyalások során is felmerültek ezek a kérdések, és hogyha megnézzük a szállítás és az egyéb kérdéseket, hogy milyen szempontokat veszünk figyelembe, akkor ezt meg kell tenni most is. És nagyon tudatában kell lennünk még egy dolognak, ezt elmondták többen is, hogy vannak-e, és ha igen, akkor milyen történelmi különbségek, és ezek a különbségek ezek tükröződnek, például a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatban. Az Európai Unióban egy nagyon érdekes vita folyik az egész szerzői jogkérdésről, a copyrightról, és minden ezzel összefüggő ügyel. Az Egyesült Államokban is nagyon fontos ezt megnézni, beszéltem az Egyesült Államok idevágó, illetve ezzel foglalkozó szakembereivel is nagyon óvatosan kell közelíteni a harmonizációhoz és a standardizációhoz. A globális standardokat óvatosan kell kezelni. Látunk erre példát, például a számviteli, ott még mindig vannak gondok, és a bankok még mindig nem ugyanúgy mutatják ki a veszteséget vagy a nyerességet, és ez is nagyon különböző módon kezelik ezt a kérdést minden harmonizáció ellenére. Tehát ezt a kérdést meg kell nézni, de ez egy rendkívül komplex ügy, és meg kell nézni, hogy mi a haszna akkor, hogyha ilyen rendelkezéseket fogadunk el. Úgyhogy a harmonizációt óvatosan kell kezelni, például a pénzügyi termékeket illetően, és ez a bankokkal is összefog. Összefügg a másik dolog, ahol szintén óvatosnak kell lennünk, és mindannyian támogatjuk a multilaterális és a ha az nem megy, akkor a bilaterális egyezményt. De a több oldalú az jobb, mint a két oldalú. Azonban afelől meg kell bizonyosodnunk, hogy és egy dolog aggasztó volt a tárgyalásokon, hogy az Európai Unió nagyobb vezető szerepet kellene, hogy játszon, hogy mi történik a fejlődő országokban, és milyen módon folyik a kereskedelem, és hogyan tudjuk ott elősegíteni a jólét növekedését. És ami engem aggaszt, hogy itt sok minden veszendőbe megy, és úgy tűnik, hogy az Európai Unió nem képes ehhez felnőni ezekhez a fejlesztési feladatokhoz a szegény országokban, és itt nekünk kell sok mindent tenni, illetve hát a, a transatlanti kapcsolatokon belül is, és az óceán mindkét partján sokat kell tenni a szegény országok érdekében és nagyon komoly kereskedelmi szabályokra van szükség és egy nagyon komoly és nagyon nagy érdeklődésre számít, számottartó kérdés, de meg kell tehát néznünk alaposan, hogy mit akarunk, mert különben csak beszélni fogunk a legkülönbözőbb dolgokról, és nem jutunk eredményre. Köszönöm szépen, és akkor most hallgassuk meg a bizottság képviselőjét, Ignáció Verciász, és itt van körünkben, ő aki felelős ezért a kérdéskörért, a kereskedelmi főigazgatóságon belül, és akkor most meg is adom neki a szót. Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök úr. Természetesen nagy öröm számomra, hogy lehetőségem van szólni erről a rendkívül fontos és hosszú időt igénybevevő jelentéstervezetről. Én nagyon üdvözlöm mindazt, ami már szerepel ebben a tervezetben, amit elkészítettek a kollégákkal a monitoring csoportban. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon világos és fontos jelzés az Európai Parlament részéről, hogy támogatja a kereskedelmi és a befektetési megállapodást az Egyesült Államokkal. Ez egy ambiciózus cél, és amikor megkezdődtek a viták és a tárgyalások korábban ebben az évben, akkor még nagyon különbözőek voltak a vélemények közöttünk, és a tárgyalásokhoz való hozzáállást illetően is voltak különbségek, de sikerült már valami eredményt elérni, egy tentatív eredményt, és van egyfajta common understanding az Egyesült Államokkal arra vonatkozóan, hogy úgy kell tárgyalnunk, hogy mindenki számára a legnagyobb előny legyen biztosítható. Tehát ezek ambiciózus célok, az Európai Parlament ezt a jelzést adta, és ez nagy mértékben támogat, önök is azt támogatják, tehát ezt a megközelítést. Olyan kérdésekkel foglalkoznak, mint a közbeszerzés. A közbeszerzés az egyik alapvető érdeke az Európai Uniónak a tárgyalások során nagyon sok kritika hangzott el ezzel kapcsolatban, mi sokkal jobb hozzáférést szeretnénk az amerikai piachoz. Az Egyesült Államok úgy tűnik, hogy tud némi előrelépést tenni, és ez egy nem teljesen realisztikus, hogy ez teljes mértékben megtörténjen, de javulásra van lehetőség. És nagyon bátorító hogy az Egyesült Államok részéről is növekszik a támogatás emellett a megközelítés mellett. A szabályozást illetően a 7-es és a 9-es cikkekre gondolok a jelentés tervezetben. Gazdasági szempontból ezek lennének azok a pontok, ahol a legnagyobb lehet a jótékony hatás a gazdaság számára. És itt ez is egy nehéz, nehéz ügy lesz. Sok különbség van még a szabályozások között, és nagyon világos, hogy nem tudunk előrelépni a szabályozás területén akkor, csak akkor, hogyha az érintettek valóban előállnak valamilyen inputtal, és tesznek valamilyen konkrét javaslatot arra vonatkozóan, hogy hogyan tudunk előrelépni mi a magunk részéről, mi magunk is ugye a szabályozók közé tartozunk, és ez most egy nagyon fontos kihívás lesz a tárgyalások során az EU és az Egyesült Államok között. Úgy gondoljuk, hogy az az üzenet, amit kiolvastam az önök jelentéséből rendkívül fontos. Együtt kell működni az Egyesült Államokkal, meg kell nézni, hogy milyen módon lehet a legjobban megszervezni azt, hogy az érintettek konkrét javaslatokat tudjanak előterjeszteni. Ezt megnézik a szabályozásért felelősök, és kialakul egy konzultációs folyamat de meg kell tennünk az első lépéseket, hogy kialakuljon egyfajta konvergencia a szabályozás területén, és itt nem csak a különbségek hangsúlyozásáról van szó, hanem ez egy, ez egy folyamat kell, hogy legyen, hogy egy olyan egyezmény szülessen, amelyhez mindenki hozzá tud járulni. Most ugye az Egyesült Államok meg a bizottság vizsgálja ezeket a kérdéseket. Mi nagyon aktívan működünk együtt a végső tervezet kialakításán. Ennek az év vége előtt késznek kell lenni, és reméljük, hogy ez majd megerősíti azt az orientációt, ami szerepel ebben az interim jelentésben, és tartalmazni fogja azt, hogy mindkét fél ebbe a komprehenzív és ambiciózus irányba kíván tovább haladni, amikor ezekről a kérdésekről esik majd szó az Egyesült Államokkal és mi optimisták vagyunk a végső jelentést illetően, hogy az irány az meg fog maradni. Természetesen belső munkálatok is folynak. Jövő elején szeretnénk megkezdeni a tárgyalásokat. Kellenek hatástanulmányok természetesen és meg kell fogalmazni a tárgyalási javaslatokat, ezeket elő kell terjeszteni, ezt szeretnénk megvalósítani jövő év elejéig, tehát el kell kezdeni a tárgyalásokat tavasszal, és ez a cél azt gondolom elérhető. Kanadát is említették, természetesen be kell fejezni ebben az évben a tárgyalásokat Kanadával. Ez egy nagyon erős jelzés lenne az amerikai barátainknak is, és Kanadával olyan kérdésekről is tárgyalunk, amelyek fel fognak merülni nyilvánvalóan az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások során is, és ez egy nagyon hasznos, elő, hasznos előmunkálatokat jelenthet annak ellenére, hogy ez nem előfeltétel, azonban mindenképpen jótékonyan járulhat hozzá az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokhoz, hogyha sikerül pozitívan lezárni a Kanadával folytatott tárgyalásokat. Ami pedig a szellemi tulajdon jogokat illeti, nagyon többen felvetették a kérdést önök közül. Lássuk ezt világosan, a legmagasabb standardokat valósítjuk meg a védelem területén mindketten, mind az USA, mind az Európai Unió harmadik országokkal szemben, de természetesen vannak különbségek a jogszabályainkban, a szellemi tulajdon joggal kapcsolatban. Realistának kell lenni, hogy itt mindenképpen harmonizációra van szükség az Egyesült Államokban és az Európai Unióban, és ez egy nagyon komplex irányba mutat, és mi ezt szeretnénk megvalósítani, hogy aztán hogyan kezeljük a szellemi tulajdonjogokat, ez egy nagyon nehéz kérdés, ezt fogjuk megbeszélni a kollégákkal, itt még több munka vár ránk, és sok munkával kell majd még megbirkóznunk. Végül pedig annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon üdvözöljük az Európai Parlament szerepét, hozzájárulását. Ez egy nagyon kihívó tárgyalás, nagy kihívásokkal teli tárgyalás sorozat lesz, állunk rendelkezésre az intermonitoring csoportban, és hát szeretnénk önöket folyamatosan tájékoztatni, elmondani az aktuális információkat, és mi szeretnénk hallani, hogy önök mit tartanak fontosnak, milyen kapcsolataik vannak az Egyesült Államok kongresszusával, ugyanis a kongresszus is nagyon fontos szerepet játszik majd ennek az egyezménynek az esetleges elfogadásában és hogy őt mit gondolnak, az is fontos. És végül pedig még egy megjegyzés azzal a nagy kérdéssel kapcsolatban, hogy miért lehetünk most sokkal optimistábbak, mint a múltban voltunk. Azt hiszem, hogy három tényező szól emellett, és ezek nem voltak adottak a múltban. Az egyik egy nagyon világos politikai támogatás az Atlanti óceán túlsó partján, az Európai Tanács maga is egy nagyon egyértelmű jelzést adott arra, hogy egy átfogó, átfogó egyezményre törekszik. Tehát ilyen politikai környezet nem volt korábban az Európai Unióban, és az Európai Parlament is maga is nagyon erősen támogatja ezt az egyezményt. Ez egy politikailag nagyon fontos jelzés lenne szintén, de az Egyesült Államok oldalán is megvannak ugyanezek a jelzések, és ott is megvan a, a támogatás egyértelműen a mindkét párt részéről, és ez nem volt adott a múltban, tehát az adminisztrációban, az adminisztráción belül is sikerül kialakítani ezeket a tárgyalásokat. Az Egyesült Államok látja, hogy teljesen mindegy, hogy mennyire jelentős a transatlanti partnerség, azért ez gazdaságilag sokkal nagyobb potenciálokat rejt magában, és nagyon sok mindent lehet közösen szabályozni nemzetközi szinten. Azt gondolom, hogy a múltban az volt az embernek az érzése, hogy a bilaterális tárgyalások negatív hatással lehetnek a Doha fordulóra. Ez most tudjuk, hogy a dohai tárgyalások nagyon komoly nehézségekbe ütköztek, úgyhogy hogy az Egyesült Államok vagy az Európai Unió mit csinál, erre nem lesz hatással, sőt, egy ilyen átfogó megállapodás a két fél között, esetleg még akár egy jelzést adhat arra vonatkozóan is, hogy, hogy, hogy multilaterálisan is készek vagyunk szerepet vállalni, csak hát akkor a többieknek is meg kell adni ezeket a jelzéseket. Tehát összességében azt mondom, hogy optimisták vagyunk, ez persze nem jelenti azt, hogy ez egy könnyű tárgyalássorozat lesz, illúzióink se legyenek, mert van néhány rendkívül komplex kérdéskör, de lehet, hogy sikerül 2014-ben befejezni a tárgyalásokat, azonban azért a lényeg az mindig fontosabb, mint a határidő. És ezt várjuk, és nagyon várjuk majd az önök jelentését is. Köszönöm. Köszönöm szépen, hadd mondjak egy pár szót jelentéstevőként. Először is köszönöm szépen a pozitív reakciókat, amelyeket megfogalmaztak a tervezettemmel kapcsolatban, és várom a módosítókat, amik javítani fogják a tervezet minőségét. Én egyetértek nagyon sok megjegyzéssel, amelyet tettek önök és a bizottság. Először is azt hiszem, nagyon nagy potenciál van ebben a lehetséges megállapodásban. Tegnap meghallgattuk a bizottság képviselőt, aki elmondta, hogy milyen nagy ez a potenciál. Természetesen szükség van az értékelésre, a számokra, méreható elemzése van szükség, amelyel taglaljuk ezt a potenciált. Nagyon fontos megállapodás ez, egyik legfontosabb talán, ami az európai munkahelyeket illeti, ebből a szemben is fontos. Másodszorban azt gondolom, hogy megfelelünk azoknak a feltételeknek, amelyek a tárgyalásból adódnak, Remélhetőleg sikeresek lesznek a tárgyalások. Ugye itt volt a sakmat a Dohában, aztán a politikai akarat szándék kérdése. Aztán az érintetek nagyon támogatnak minket. Meg tudtuk hallgatni tegnap nem csak az európai vállalkozási vállalkozói szervezeteket, hanem másokat is. Néhány kivételtől eltekintve támogatják az EU és az USA közötti ambiciózus kereskedelmi megállapodást. Azonban azt hiszem, hogy egyet kellene értsenek velem abban, hogy ezt a döntést akkor lehet meghozni, ha nem teljesen, de mm, az észszerűség határait súroló módon meg vagyunk győződve. A végén pozitívan kellene értékelni ezeket az érték döntéseket. Kemények az akadályok, amelyeket el kell gördítenünk az útunkból. Az akadályokat el kell gördíteni, illetve a keserű pirulát le kell nyelni. Nem csak az amerikai félnek, hanem például a kormányzati közbeszerzés, a központi közbeszerzés, aztán földrajzi megnevezés, agrártermékek, autó és teherautón szabványok. Nem is említem meg azokat, ahol nekünk kell a keserű pirulát lenyelni a megállapodás érdekében. Az egyensúlytól függ, amelyet megteremthetünk a tárgyalások során. Milyen megállapodásról van szó? Az EU és az USA közötti megállapodásról? Pár évvel ezelőtt tabu téma lett volna ez, amíg a Doha még élt, nem volt erre lehetőség. Csak akkor működhet ez a megállapodás, ha ambiciózus a hatáját illetően, ha minden kereskedelmi akadályjal foglalkozik, mert a legfontosabb kereskedelmi akadályok nem a vámok, bár hát azért sok ágazatban magas a vámok aránya, de a nem vám jellegű akadályok. Nem csak a piaci hozzáférés, hanem a szabályok is fontosak. Ez egy eléggé kényes kérdés, mert hát általában ugye a szabályok a VTO hatáskörébe kell tartozanak. De a VTO úgy tűnik nem tud megfelelni a küldetésének, ez attól is függ, hogy ki van jobb állapotban, ki tud jobban alkudozni. Vagy mi, vagy az USA, vagy Japán sikeres abban, hogy észszerűen elfogadható szabályokat hozunk létre, vagy pedig átengedjük ezt a teret a kínaiaknak, indiaiaknak. Szerintem nagyon is tudatában kell lenni annak, hogy milyen kihívásokkal nézünk szembe. Ez a piaci hozzáférésen túlmutató kérdéskör. Amikor is az USA-val kívánunk egyezkedni, megállapotásra jutni. A feltételek között nem említettem, talán a legfontosabb az, hogy nincsenek, nincs politikai érzékenység. Nincsen konkrét politikai érzékenység azt illetően, hogy megállapodást hozzunk létre. Én azt gondolom, hogy a legtöbb politikai értékünk közös az USA-val, nem kell politikai partnerségi megállapodást kötni annak érdekében, hogy kereskedelmi tevékenységet folytathassunk ambiciózus szinten. Ezek a főbb vonalak, amelyek mentén szerintem haladnunk kellene a jelentések kapcsolatban. Szerintem ez nagyon fontos. Első alkalommal láttunk arra lehetőséget, hogy komoly jelentést készítünk, egy nagyon fontos kereskedelmi partnerrel való tárgyalások előestéjén. Komolyan kell vennünk ezt a kérdést, nagyon is elkötelezettnek kell lennünk, világosan fogalmaznék a bizottság felé, mi komolyan gondoljuk azt, amikor úgy döntünk, hogy a döntést hozatal előtt, tehát azelőtt szeretnénk fellépni, mielőtt végső döntés születik az Amerikai Egyesült Államokkal történő a kapcsolatban. Ehm, remélem, hogy a bizottság azt mondja, hogy üdvözlik a kezdeményezésünket, és remélem figyelembe veszik a mi álláspontunkat. Jó, hát akkor várom a kedves kollégák módosítóit. Vissza fogunk térni erre a kérdésre. A módosítókra meg szózni fogni. Fogunk a szeptember 21 déli 12 óra a módosítók leadási határideje. Köszönöm. Item. Utolsó délelőtti napi rendi pontunk az uniós vámkondex átdolgozása. Ez egy jogalkotói kérdés. Az IMCO a jelentés készítője, mi pedig egy véleményt készítünk számunkra. Előadunk Krisztiána Moscardini a néppártból. Egyébként a vám az nem az IMCO, hanem a mi illetékességünk kellene, hogy legyen. De hát ezt így megörököltük a korábbi időkből. Jelenleg véleménykészítő szakbizottságként szerepelünk ebben a témában, fogadjuk ezt el. Kérem figyeljenek rám, meg szeretném adni a szót az előadónak. Krisztiana Muscardini, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy támogassam azt, hogy továbbra is hangsúlyozzuk, az illetékesség konfliktus megoldásának a kérdését mi és az IMKO között, mert egyébként a következő jogalkotási időszakra is ez el fog tolódni és át fog menni. Későn kerül sor ennek a témának a megbeszélésére, és egyébként már több alkalommal beszéltünk erről a kérdésről. Nem létezhet egységes és egyesített piac, hogyha nincs harmonizált vámrendszer. Jelenleg a vámkondex aminek már korábban volt felülvizsgálata, újra felülvizsgálatra és modernizálásra szorul. Sajnos a bizottság által erre vonatkozóan benyújtott terv nem felel meg a mi parlamenti szakbizottságunk elvárásainak, amit több alkalommal kimondtunk. Vagyis nem megfelelő a harmonizáció, a határidők sem megfelelőek, 2020-ról beszélnek még mindig, tehát több mint 7 év áll még előttünk egy káoszos időszak, és a bizottság nem foglalkozik azzal, hogy az Európai Unió minden tagállamban, tagállamában azonos módon kellene a vámokat behajtani, és az illetékeket. És mi Európai Parlamentként, Európai Intézményként feltételezzük, hogy a jövőben az adózási rendszer az EU-ban harmonizált lesz, de miközben ilyen nagy témákkal foglalkozunk, azért nem tagadhatjuk azt, hogy a vámhatóságok, természetesen külső vámokról beszélünk, áruk, amik Európai Unióba belépnek, ilyen árukról van szó, a határainkon nem ugyanolyan ellenőrzésnek vetik alá ezeket az árukat tehát az ellenőrzés nem ugyanolyan, nem ugyanúgy figyelnek oda a hamisításra a különböző határokon, és nem ugyanúgy védik ezek a határok az importőri és a spedíciós a esetleg megsértett érdekeinket. Ezért azok a témák, amelyek kapcsolódnak a Vá- Európai Vámkondex módosításához és javításához, 2020-ra teszi a bizottság ennek a bevezetését, mi természetesen megjegyezzük, hogy vannak még olyan lépések, amelyeket meg kell tenni, és nekünk ösztönöznünk kell a bizottságot arra, hogy megfelelőbb legyen a hozzáállása, hiszen Európában most már 28 tagállamról beszélhetünk, és válság időszakát éljük, és Európa egyébként függ más piacoktól, függ a kereskedelemtől, és a jelenlegi feltételek nem felelnek meg az igényeinknek. Az elnök úr az előbb említette a WTO kérdését, ami nem felel most már meg az elvárásoknak, az igényeknek. Az előző jogalkotási időszakban a parlament megszavazott, javító, módosító javaslatokat, de ezeket még mindig nem vették figyelembe. Nem csak olyan dolg, olyan emberekről, vagy személyekről, intézményekről beszélek, amelyek a nemzetközi kereskedelemben játszanak szerepet, hanem igenis európai intézményekről is szó van amelyek szokás szerint, amikor súlyosak a problémák, akkor alszanak, és akkor ébrednek föl, amikor már kicsúszott a kezükből a helyzet. Elkészítettünk egy szöveget, erről próbáltunk egyeztetni a kollégákkal, vannak módosító indítványok, amelyeket már most a szöveghez mellékeltünk. Jó magam, föntartom a lehetőséget arra, hogy további megjegyzésekkel éljek majd, úgyhogy kérem a kollégákat értékeljék a jelenlegi szöveget, a jelenlegi indítványokat és közöljék vele mindazt, amit módosítani kellene még, hogy jobb legyen a javaslatunk a bizottság számára. Egyrészt felhívjuk a sürgősséget, az igényt, hogy pontosítsák ezt a szöveget, ugyanakkor sajnálatosnak tartjuk, hogy a tartalmi kérdésekben a szakbizottság nem, a bizottság nem annyira határozott, mint ahogy azt mi szeretnénk. Elnök. Köszönöm, Krisztiána. Árnyék előadó. Köszönöm, elnök úr. Gyors leszek be kell, hogy valljam, van egy bizonyos kockázat. A int a szakbizottsági módosítókat is korrigálnunk kell, illetve általánosságban az IMCO-nál is a módosítókat korrigálni kell. És pontosítani kellene az, hogy ez a mi illetékességünk. Tehát fölmerül az a kockázat, hogy ez egy nagy elvesztegetett lehetőség. A vámkondex reformálása egy válság időszakban, a jelenlegi válság időszakban, amikor meg kell, hogy erősítsük Európa versenyképességét a világpiacon. Európa és az európai intézmények egy ilyen időszakban átfogó reformra kellene, hogy kész legyen egyértelmű szabályokkal, amelyek támogatják a kereskedelmet, amelyek megerősítik a szellemi tulajdonjog védelmét, és így módon megerősíti az európai versenyképességet a világban. Néhány konkrét téma miatt aggódunk. Az első a felhatalmazás. Pontosan meg kellene érteni, hogy ezzel az eszközzel a parlament milyen hatalmat ad át a bizottságnak. A meghatalmazáson alapuló és a végrehajtási jogi aktusok szempontjából pontosan meg kell nézni, hogy mi az a határ, amit el tudunk fogalni, hiszen fontos kérdésekben, mint például a származási szabályok, nem akarjuk átadni az illetékességünket. Második kérdés, külső és belső harmonizáció. Természetes, hogy a vám szervek a külvilággal állnak kapcsolatban, de azt tudjuk, hogy ahogy a jogát, a biztosított eszközöket alkalmazzák, például a kikötők ellenőrzése, a hozzáférési pontok ellenőrzése, az illetékek és a vámok kiszabása mindezekre vonatkozóan teljes harmonizációra van szükség. Enélkül lehet, hogy papíron fontos eredményeket érünk el, de a gyakorlatban nem valósul meg az az ellenőrzési rendszer, ami a mi fogyasztóinkat és a mi verseny a rendszerünket is védi. Harmadik megjegyzésem, olyan téma, amivel nem foglalkozik a bizottság, és szerintünk foglalkozni kellene, módosító indítványokat is fogunk erre vonatkozóan készíteni, hogy nem szerepel a nyomon követhetőség pontos definíciója. Ma egyrészt védeni akarjuk 360 fokos szinten a fogyasztókat, másrészt nem vagyunk koherensek a vámkódexben, a tekintetben, hogy hogyan tudjuk a nyomon követést meghatározni, megvalósítani. Ha ezt összekapcsoljuk azzal, hogy abszolút hallgatás érvényes a Made in kérdése kapcsolatban. Ugye két évvel ezelőtt a parlament szavazott arról, hogy a beérkező termékeket is származás szempontjából azonosítani kell. Hát ha ezt a kettőt vizsgáljuk, akkor abszolút nem lehetünk optimisták. Nekünk, parlamenti képviselőknek kell dolgoznunk azon, hogy javuljon a szöveg, és azt reméljük, hogy a tanács részéről is készséget fogunk tapasztalni a tekintetben. Köszönöm. Kochmerin asszony Alde. Thank you very much. Um, thank... Köszönöm, Köszönöm szépen. szépen. Köszönöm szépen. Ennél a témánál ez egy klasszikus téma, ahol mindenki Európán belül és Európán kívül azt gondolná, hogy itt Európának egységesnek kell lennie. Közös eljárás, közös szabványra van szükség, harmonizált eljárásokra van szükség, és ez az eredeti szándéka is volt ennek a témafelvetésnek. Kicsit attól félek, miután itt van ugye a Lisszaboni program, kicsit háttérbe szorítottuk, mert a világ legversenyképesebb régióival, hát a dátumot most már le is hagytuk, nem sikerült a legversenyképesebb régióvá válnunk a világon 2010-ig, ami a modernizációt illeti, a vámrendszer modernizációját, nem tudom, hogy hogy lehet szépen lefordítani, azt mondjuk, hogy ilyen hasonló helyzetbe kerülünk, amikor az eredetileg ambiciózus, észszerű terveket, célokat kudarcra ítéljük azzal, mert a tagállamok közötti különbségek túl nagyok. Mindaz, ami képességeket, az akaratot, a szándékot illeti, az ilyen modernizáció végrehajtását illetően. Éppen ezért gondolom azt, hogy parlamentként továbbra is ambiciózusnak kell lennünk, amikor az idő tervről van szó, nyilván a bizottságnak meg kell néznie, hogy mi a reális, de mindenképpen továbbra is nyomást kellene gyakorolnunk, ahogy ezt a legutóbbi jelentéseknél is megtettük, és azt hiszem, hogy a tagállamokat kell bírálnunk mert ezt a modernizációt nem nagyon akarják előre vinni, az egész folyamatot lelassítják. A másik pont, parlamentként külön figyelmet kellene szentelnünk a delegált jogi aktusoknak, hiszen itt a mi szerepünkről is szó van, és továbbra is ellenőrizhetjük azt, ami történik, és amit a bizottság tervez, annak az egésznek a hatája, a delegált aktusok hatája túl nagy, aztán parlamentként alig van lehetőségünk erre rátekintenünk, ránézünk, beavatkozunk. Azt hiszem, hogy itt ragaszkodnunk kellene ahhoz, hogy ez a hatály ne legyen túl széles, hogy a parlament ki tudja elégíteni kontroll ellenőrzési funkcióját. Még egyszer gratulálni, köszönetet mondani kritikus megközelítéséhez. Gratulálok tehát a jelentéstevő asszonynak. Köszönöm, hogy ezt az eljárást, ezt a megközelítést választotta. Köszönöm. Most pedig eh, Störi kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! McClarkin szocialista képviselőasszony nevében szólok, nem lehet itt, és megkért, hogy szóljak helyette. Úgy gondolja, hogy ez egy fontos véleménytervezet az INTA bizottság szempontjából. McClarkin asszony személyes köszönetét szeretné kifejezni Moszkádini asszonynak munkájáért. Először azt mondja, hogy szeretném elmondani, hogy az ECR frakció ugyanazt a vonalat követi, mint a szabizottság és a bizottság, amikor is arra van szó, hogy egységességre kell törekedni a vám területén. Ahogy a jelentéstevő hogy helyesen rámutat, többek között ugye fontos a versenyképesség, a különböző szolgáltatók között és a belső importőrök között. Fel kell lépni a hamis termékek illegális kereskedelmével szemben, meg kell védeni az európai fogyasztókat, ez megerősíti a belső piacot, de ami az ideiglenes derogációt illeti, az egységes szabályok alól való mentességet illetően, az ECR egyetért a bizottsággal. Ideiglenes derogációt egy vagy két államnak lehet, de csak indokolt kivételes esetben garantálni. Például, ami az adattárolást és adatcserét illeti, nem csak az elektronikus úton történő technikákat. Elfogadható ez az ideiglenes derogáció, hiszen ami a pénzügyi válságot illeti, néhány országnak több időre van szüksége az elektronikus adatfeldolgozásra, mint másoknak. Aztán szeretném kiemelni azt, hogy a nemzetközi kereskedelem elősegíthető közös szabályok alapján, éppen ezért nagyon fontos, hogy az együttműködési megállapodást lezárjuk, az engedélyezett gazdasági szereplők kölcsönös elismerését illetően még egyszer megragadom az alkalmat arra, hogy megköszönjem a jelentést, az, hogy munkáját, és előre örülök az együttműködésnek. Köszönöm. Köszönöm szépen, hallgassuk meg a bizottságot. Ja, nem hámocsolt. Ön a szó. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek minden kollégával, hogy még egy komoly munka vár ránk. Gratulálok Muszkárdéni asszonynak a javaslatokhoz, amelyeket előterjesztett nekünk. Azt gondolom, hogy ha pontosabban megnézzük, hogy milyen is az IMCO bizottság, az illetékes bizottság megközelítése hogyan lehet ezt modernizálni. Egy nagyon konkrét gazdasági helyzetben tudjuk, hogy milyen szerepekre van itt szükség, ismerjük a tagállamok megközelítését az eurozónához tartozókét és azokét, akik nem tartoznak oda. Tehát itt a nemzetállami gazdaságok versenyképességéről is szó van, meg arról, hogy a mi versenyképességünk hogyan alakul a harmadik országokkal szemben. Azt javasolnám, hogy a jelentés készítője és az árnyék előadók üljenek össze még egyszer, és egy általános megközelítést vitassanak meg, hogy melyik az az irány, amely felé haladni kívánunk, és hol tudjuk a témának ezt a komplexitását a legjobban megvitatni, és így módon a mi bizottságunk véleményét minőségileg a véleményünkkel minőségi javulást hozni az IMCO eddigi anyagába, dossziába. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Bizottság van mondani valója? Zilinszki úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Zilinszkinek hívnak, az adózási főigazgatóság igazgatója volt, és itt foglalkozunk jogalkotással, kódexel, stb. Köszönöm, hogy szót adott. Nagyra értékeljük a jelentést és a munkát, nagyra értékeljük a véleményt, az előretekintés tulajdonképpen párhuzamosan halad azzal, mint ami a taxaud főigazgatóságban, illetve általában a bizottságban kialakult számunkra. Néhány valóban forradalmi elképzelést hallottam. Nagy örömünkre szolgálna, hogyha együtt dolgozhatnánk ezeken az elképzeléseken. Természetesen szeretném azt is hangsúlyozni, hogy a harmonizáció a célunk, ez volt a célunk, és az egy kodex, illetve a vámjog egységes kialakítása és végrehajtása, hiszen ez a vám maga sok egyéb szolgáltatáshoz is kapcsolódik. Védjük a belső piacot, például a veszélyes, beérkező veszélyes árukat ellenőrizzük, stb. Ugyanez érvényes talán a mezőgazdasági szakpolitikára is, ez is nagyon fontos, és szorosan kapcsolódik a vámpolitikával. A harmonizáció a cél, és annyira lépünk előre, amennyire ezt megtehetjük. Azt hallottam, hogy korlátozottak az ambícióink. De talán nem az ambícióink korlátozottak, hanem a lehetőségeink. A modernizált vámkódex végrehajtásának az időszakát éljük, és a modernizált vámkodex a bizottság, Európai Parlament és a tanács közös terméke. Speciális feladatokat szab ez az újra fogalmazott vámkódex a intézményközi megállapodás tekintetében is, és ezt követnünk kell ezeket a szabályokat, mert egyébként 2013. június 24-e előtt nem tudnánk még ezt sem bevezetni. Vagyis nem lehet alkalmazni, nem lehetett volna alkalmazni, vagy nem lehetne alkalmazni ilyen feltételek között, viszont muszáj alkalmaznunk, és az a helyzet alakulhatnak ki, hogy jogalap nélkül működnének a vámszervek. Ezt nagyon fontos volt megjegyeznem. Sokszor folyt vita az Európai Parlamentben, persze igen, az IMCO-ban, a vámkodex átalakításáról. Három cél van. Az egyik az halasztás az gazdasági válság miatt. Itt ez egy fontos tényező, hiszen az informatikai rendszerek nagyon drágák, és időre van szükség ahhoz, hogy ezeket bevezessük, ezért történik a halasztás. A második a Lisszaboni szerződésnek való megfelelés harmadik oka a modernizálásnak, hogy hibák mindig vannak, és ezeket kell korrigálni. Figyelembe kell vennünk azt is, hogy a jogi környezet változik ahhoz képest, mint amikor az előző rendszert elfogadtuk. Úgyhogy ez a három cél érvényes, viszont a definíció, az átalakítási definíció korlátoz minket. Szeretnék reagálni a konkrét felvetésekre. Lehet, hogy ez nem a legfontosabb megjegyzés volt, de fölmerült itt a szakbizottságban és az imco ban is az ideiglenes derogáció kérdése. Az IMCO-ban konkrétan az informatikai fejlesztésről volt szó ebben a körben. Persze kérdés, hogy milyen kapacitások léteznek ennek a teljesítéséhez, de van más indoklás is. Vannak olyan tagállamok, amelyek egyáltalán nem lépnek Például az egyik szárazföldi, hogy így fogalmazzak, tagállam a tengerészeti szabályokat nagyon korlátozott mértékben vezeti be, és más, sok más tagállam van, olyan, ahol mondjuk évi 500 operáció, illetve 500 vámnyilatkozat készül, és természetesen itt a költség haszon elemzés alapján kell eldönteni, hogy az informatikai rendszert fejlesztik-e vagy sem. Úgyhogy van a, költség, a haszonelemzés, üzleti helyzet és egyéb okok is vannak, amelyeket itt figyelembe kell venni. A következő téma a modernizáció és a harmonizáció. Úgy gondolom, hogy a javaslatunk sokkal-sokkal jobb, mint a jelenlegi vámkódex, úgyhogy ez előrelépést jelent tovább szeretnénk lépni, a bizottságnak ez a szándéka. Az Európai Parlament egyik képviselője említette a blokkolást. Igen, korlátozó feltételek között kell, hogy dolgozunk, hiszen nem minden tagállam gondolkodik egyforma módon, néha eltérnek az elképzelések, és természetesen kompromisszumot kell, hogy találjunk. Úgyhogy ez a közös terület, ez talán jobb szó arra, mint hogy, jobb szó erre, mint hogy kompromisszum, mert a kompromisszumban valaki mindig enged. Nem, inkább nézzük a közös átfedett területeket. És a delegáció, az alapaktusok és a végrehajtási jogi aktusok kérdése. hatalom szót használtak, de a bizottságban mi nem hatalomról szoktunk beszélni, hanem inkább felelősségről, hiszen felhatalmazásról, hatalomról átadásáról van szó, de ami ezt követi, az igazából a felelősség. És a valós kérdés az az, hogy mi a meghatalmazást, a végrehajtást hogyan javasoljuk, és az alapaktusban mit javasolunk. Itt nem hatalmi kérdésről van szó rugalmasági kérdésről van szó. Teljes mértékben megértjük, hogy az alapaktus az az alap, és ezt az Európai Parlament kontroll alatt tartja közvetlen módon. De ez nem jelenti azt, hogy a meghatalmazáson alapuló jogi aktusok ne lennének az Európai Parlament kontrollja alatt. És a végrehajtáson alapuló jogi aktusok is, különösen igaz ez a tagállamokra, hiszen ott különleges eljárás érvényes a végrehajtás során, ezeket is ellenőrzi a parlament. A kérdés itt a rugalmasság. Az alapaktus egy alapaktus kell, hogy legyen, de a világ változik. Van a delegáció, a meghatalmazás, és ha valami változik, akkor a könnyebb ezt igazítani a változáshoz, a változó világhoz, a változó gazdasági környezethez, a változó jogi környezethez. Vannak például nemzetközi megállapodások, szabadkereskedelmi megállapodások, mint jogi aktusok, amelyeket igenis alkalmaznunk kell, és nagyon sokszor az alapaktusban nem tudunk belemenni a részletekbe, a nemzetközi megállapodásokhoz szükséges részletekbe, mert időre van szükség, hogy a bizottság, tanács, parlament háromoldalú oldalú egyeztetésre szükség van rá, hogy ezt a hosszadalmas jogalkotási eljárás végigjárjuk, erre nincs idő, most azt hiszem, hogy nem, nekem kell ezt megmagyaráznom, hogy ez hogy működik. Úgyhogy még egyszer elmondanám, meghatalmazás, alapjogi aktus, végrehajtást nem a hatalmakról szólnak mindezek, hanem a felelősségről és a rugalmasságról. Végül nagyra értékeljük az elképzeléseket, amennyire lehet, annyira messze akarunk menni, de minket korlátoz az, egy, az intézmény közé megállapodás és az időkorlát. Köszönöm el, akkor. Köszönöm szépen. Krisztiana Muscardini, végső megjegyzés. Először is szeretnék köszönetet mondani természetesen a kollégáknak, és természetesen remélem, hogy együtt tudunk, szorosan együtt tudunk majd dolgozni, főleg a bizottság megjegyzését követően, hiszen nagyon helyesen azt mondták, hogy bizonyos témákban a mi javaslataink forradalminak tűnnek a bizottságnak meg kell értenie, hogy ez az Európa, ahogy ez mostanáig alakul, semmilyen előrelépést nem tesz, hanem visszalép az unió, a vámok uniója. Nem csak a vámkodex modernizációját kell, hogy jelentse. Tudjuk, hogy vannak javaslataink, amelyek idézőjelben befogadhatatlanok. De az a kötelezettségünk, hogy forradalmiak legyünk a bizottsággal szemben, hogy megértessük azt, hogy ha a dolgok nem változnak, akkor egy sor megállapodással a világban érvényes oldal megállapodással megyünk tovább, és egyre jobban gyilkoljuk a saját gazdaságunkat, mert nem vagyunk képesek a saját határainkat megvédeni. Nem arról van szó, hogy lezárjuk, vagy megnyitjuk teljesen a határokat. Arról van szó, hogy közös szabályok legyenek, amelyek alkalmazhatók és alkalmazásra kerülnek. És ezt az alkalmat ragadjuk meg, a Vámkodex frissítését, hogy megértessük a bizottsággal és a tanácssal, hogy a parlamentnek ma van olyan illetékessége, ami korábban nem volt, és egyáltalán nem akarja, hogy megvonják tőle ezt az illetékességet, akár a tanács, akár a bizottság részéről, és hogy ők döntsenek a jövőnkről. Már csak azért is, mert sokszor láttuk a múltban, hogy milyen hibákat követtek el. Köszönöm szépen, Krisztiána. A ülésünk délelőtti részét ezzel lezárom. Köszönöm szépen. Módosítani indítványok benyújtási határ ideje 21-e délután 6 óra.